ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen. Kedves kollégák, foglalják el helyeiket. Bitte überprüfen Sie auch. Kérem ellenőrizzék, hogy a szavazó lapjaikat, kártyáikat magukkal hozták-e. A szavazó kártyákról van szó. Úgy látom hangos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 hosszú maraton elé nézünk a szavazással a mai napon. Hallanak-e? Mindenki hall engem. Kicsit hangos már csak a terem. Mindjárt el is kezdjük a szavazást. A kifogás az eljárási szabályzat 88. cikke szerint eh, az egészségre vonatkozó állítások kapcsán. Slüter és Zomer kollégák képviselők közösen kérték, hogy a szavazólista módosuljon, miszerint különböző blokkokban szavazzunk. Abból indulok ki, hogy az összes frakció ezt megkapta. Van-e bármiféle kifogás az ellen, hogy blokkokban szavazzunk? nincs kifogás, akkor e szerint fogunk eljárni. Az első tehát a első lok következik, elektronikusan szavazunk, mindjárt az elején úgy gondolom, megnyitom a szavazást. Krisz? Tisztázná az első szavazás blogban a négyes preambulum bekezdés. Az első blokk Elmondom akkor még egyszer. Az első blokk magában foglalja a 4-8 közötti preambulum bekezdéseket, aztán, a, aztán az excited B és H között, nem I, egészen I-ig megy, és a harmadik blokkban az hármas és négyes bekezdésről szavazzunk. Aztán a végszavazás következik. Van a további kérdés. Kicsit rövid távon jelentettük ezt be, ezért kértem, hogy van-e kifogás. Az első blokkról szavazunk. Megnyitom a szavazást, elektronikus szavazás. Ich warte noch. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott, tehát lezárom a szavazást ezzel. Az első részt elutasítottuk, a második blokk következik. B és I közötti preambulum bekezdés. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt is elutasították ezzel. A harmadik részről szavazunk. A hármas, négyes bekezdésről szavazunk, szintén elektronikus. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor pedig a záró szavazás következik a módosítások értelmében. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Akkor ezzel lezárom a szavazást. 28 egy arányban, 27 arányban és egy tartózkodás mellett elfogadva. 28-27 arányban egy tartózkodás mellett elfogadva. Es ist klar, dass im Plenum Világos az is, hogy plenárisan is szavazunk október 1-én október első többségén, és ott minősített többségre van szükség. És a következő szavazás megint csak egy kifogás. Több kolléga jelezte a hús ellenőrzésekkel kapcsolatban, megint csak a 80. cikk második bekezdése értelmében. Elektronikusan szavazzuk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 42 mellette, 18 ellene két tartózkodás. Elfogadtuk. Ezek voltak a legegyszerűbb szavazások a mai napon, ezt tudni kell. És megkezdjük a maratont a Rót Bérent jelentéssel kapcsolatban. Itt váltás lesz most az elnökségi asztalnál. Los geht's, und zwar... Hát akkor induljon. 222, 223, 224 mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 224, 225-ös egyben mellette. Ellene. Elutasítva. 22-es az előadott, hogy mellette, ellene, elfogadva. 226-os mellette, ellene, elfogadva. 227-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 228-as mellette, ellene, tartózkodás. Nos, hát ellenőrizni kell. Elektronikusan ellenőrizzük a szavazás eredményét. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Egy, egyel több a szocialista és demokrata képviselő, mint lehet. Túl sok van, egyel több van. Jó, igen, most már rendben van. Lezárom a szavazást, 38-26 arányban elfogadva. 2-29-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 230 os mellette ellene tartózkodás. Hát, elfogadva. Ellenőrizni kell a 230-est, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, igen. 232-es mellette ellene tartózkodással elfogadtuk. 233-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 234-es mellette ellene elutasítva. 235-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 236-os mellette ellene elutasítva. 237-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 17-es mellette ellene előtt elfogadva. 238-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 240-es mellette ellene elfogadva. 239-est visszavonták, 242-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 243-as részben szavazunk, első rész, mellette ellene tartózkodás elfogadó. Második rész, mellette ellene tartózkodás nem világos. A második részről ezek után elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Ezzel elfogadtuk. 244-245 ugyanaz, mellette ellene elfogadva. Imke 18-as fogyott 246, Imko 19-es, mellette ellene tartózkodás, elektronikusan szavazunk. 246 imkó 19 és elektronikusan szavazunk róla. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. A hármas konszolidált módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 252-es mellette ellene. Nem világos az eredmény. Elektronikusan szavazunk a 252-esről. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 35-28 arányban elfogadva. 255-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 253-as mellette ellene elutasítva. 256-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 257-es mellette ellene elutasítva. 258-as mellette ellene tartózkodás nem világos elektronikusan szavazunk. 258 és elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 259-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, elfogadva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 261-es mellette, ellene, Nem világos az eredmény. 261-esről is elektronikusan kell szavaznunk. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Imko 23-as mellette ellene. Ez összesen 15 kolléga vett részt. Elektronikus szavazás, IMCO 23-as. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Teljesen világos, hogy elfogadtuk. 28-as mellette ellene elfogadva. 25-ös mellette ellene tartózkodás Szerintem elfogadtuk ezt is. Ellenőrizzük akkor. Megnyitom a szavazást a 25-ösről. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imko 24-es okafogyott. 29-es következik mellette. Ellene. Tartózkodás. Elektronikusan szavazunk még egyszer. 29-es elektronikus. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 264-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 263-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Elfogadtuk. Jó, hát akkor ellenőrizzük. 263 most elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadták. 265-ös. 266-os következik, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 267-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 268-as mellette ellene elfogadva. A 30-as mellette ellene elfogadva. 269 és Imco 26-as mellette ellene tartózkodás Elektronikusan. 269 26-os mind lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 270-es mellette ellene tartózkodás. Elutasították. MP13-as mellette ellene tartózkodás elutasít. mp 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. mp 15-ös mellette ellene elutasítva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Folytatjuk a 282-essel mellette ellene tartózkodás Elektronikusan szavazom. 282-es, mindenki szavazott. Ezzel lezárom a szavazást. Világosan elfogadtuk. 283, 284, Emplő 15, Imco 30 mellette. Mellette ellene elfogadva. 285-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 286-os, mellette ellene elfogadva 287-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 7-es kompromisszumos, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 297-es, 298-es, ebből 17-es, Imkó 34-es, mellette ellene tartózkodás elektronikusan ezt ellenőrizzük, mert csak a fele a képviselőknek szavazott. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadták. 290-300 mellette ellene elutasítva. Négyes kompromisszumos mellette ellene elfogadva. 307-es, Imco 36-os mellette, ellene, elutasítva 308-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 5-ös kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 313-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. No, egy nagyot ugrunk előre. 322-es mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan. 322-esről van szó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Lefogadtuk. 323-as okafogyott, ugyanez vonatkozik az IMCO 39-esre, folytatjuk a 326-ossal mellette, ellene, elutasítva. 328-as mellette, ellene, elutasítva. 327-es IMCO 41-es. Három részben szavazunk. Első rész mellette. Ellene. Elutasítva. Második rész. Ellenőrizzük. Kérték, hogy és ellenőrizzük is. A 327 első része és Imkon 41-es. Mm, első rész, tehát szavazott mindenki, lezárom a szavazást. Elutasították. Hát meg lehet próbálni. Újra. Második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Harmadik rész ellene elfogadva. 329-es mellette ellene elutasítva. 330-as mellette ellene elutasítva. 331 mellette ellene elutasítva. 332 mellette ellene elutasítva. 333-as mellette ellene elutasítva 334 mellette ellene tartózkodás, hát nem világos, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva. 340-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 336-os mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadták, nem vagyok viszont biztos ebben, úgyhogy ellenőrizzük. Elektronikus ellenőrzé a 336-osról. Lezárom a szavazást. Elfogadták. Egy 341-es mellette ellene elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene elfogadva, folytatjuk a 376-ossal mellette ellene tartózkodás elutasítva 377-es ellene tartózkodás, nem világos az eredmény, 377-est ellenőrizzük. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 378-ast visszavonták, 379-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 32-es, 33-as, ez mind okafogyottá válik. A 23. oldalig kell menni, nálam a 8-as kompromisszumos. Én neki meg megtalálta? Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Megint ugrunk. Egy nagyot. Richard Zéber a 428-as mellette ellene Richard Zébet csekket kér, vagy ellenőrzést kér. 428-as elfogadták, 426-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 427-es mellette ellene elutasítva. 425-ös mellette ellene elutasítva. 429, 430, Imco 56-os mellette ellene elutasítva. 431 mellette ellene tartózkodás nem világos, ellenőrizni fogjuk. Tehát elektronikus ellenőrzésre lesz szükség. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 432 és Imko 57-esig es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 58-as mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény, ellenőrizzük. Nem volt világosan látható, mindenki szavazott? Sliter kolléga is. Jó, akkor rendben. Imko 59 mellette ellene elfogadva. 4.35 okafogyott, folytatjuk. 4.39-es jön mellette, ellene elutasítva 440-es, ellene elutasítva 441-es, mellette ellene elfogadva Impo 62-es, mellette ellene elfogadva 442-es, mellette ellene tartózkodás nem látható egyértelműen, akkor újra szavazunk. 442-es. Elektronikus szavazást lezárom. Elfogadták. 443-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 444-es mellette ellene elutasítva. Impo 63-as mellette ellene elfogadva. 446-447 mellette ellene elfogadva. 445 okafogyott, 448 mellette el, elfogadva. 450-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük. Négyszázötvenes, elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Imko 65-ös. Mellette ellene. Elutasítva. 451-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Nehéz így megállapítani. Elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 452-es mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 24-es kompromisszum mellette ellene elfogadva. Akkor a 9-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodás elfogadva. Újra lépünk 481-essel mellette ellene elutasítva, tízes kompromisszumos mellette, ellene elfogadva, 11-es kompromisszum mellett ellene elfogadva, 12-es kompromisszum mellett ellene elfogadva. Folytat 492-493 mellette ellene elutasítva, 14-es kompromisszumos mellette ellene elfogadva, 15-ös kompromisszum mellett ellene elfogadva. as a következő mellette ellene elfogadva. 56-os mellette ellene elfogadva, 16-os kompromisszum mellette ellene elfogadva. 509 mellette ellene elfogadva, 17-es kompromisszum mellette ellene elfogad 526 mellette ellene elutasítva 527-es mellette ellene tartózkodás elfogadva világos 62-es mellette ellene elfogadva 528-as mellette ellenem Elfogadva. 529-es, okafogyott, 530-es mellette. Ellenem tartózkodás, elfogadva. 531-es, mellette ellene, elfogadva. 18-as kompromisszum mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 66-os és 20-as mellette ellenem elfogadva. Imko 77-es mellette ellene tart, elfogadva. Folytatjuk az 535-össel. 535-ös mellette ellene elfogadva. 537-es mellette ellene elfogadva. 538 mellette ellene elutasítva. 39 esről nem szavazunk, a 22-es konszolidált következik mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. ...541-es mellette Az 541-esről és az IMCO 79-esről kell együtt szavaznunk mellettük, ellenük, tartózkodás elfogadtuk, elutasítottuk. 544-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 545-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 546-os és 80-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 547, 48 és 49 együtt, sőt az Imko 81-es is mellettük, ellenük tartózkodás elektronikus ellenőrzést fogok kérni. Ugyanezt a négyet szavazzuk, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 82-es inkótól mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 550, 551 és 83-as mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Most nagyot ugrunk. 599-esre mellette ellene tartózkodás elutasítva, 600-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 602-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 603-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 604-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 605-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 606-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 607-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Imkó 94-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Külön kívánságra az INCO 95-öst elektronikusan ellenőrizzük. Ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy elfogadtuk. Konszolidált módosító következik a 30-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette. Ellene tartózkodás elutasítva. 608-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 82-est kérem, hogy géppel is szavazzák meg. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 610-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 611-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 680-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 613-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 615-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 616-os mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 88-as és 617-es mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk, 619-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 620-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 622-es mellette, ellene elutasítva, 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 98-as az inkótól mellette, ellene, elfogadtuk 27-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es konszolidált mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, Imco 102-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 103-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 104-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 95-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 629-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 107-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 630-as mellette ellene tartózkodás elektronikusan ellenőriznünk kell a 630-asat. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 600 60 mellette, heten ellene. Hm. 631-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Imkó 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 97-es, pontosabban 20-as kompromisszum mellette elfogadtuk. 645-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 633-as és 34-es, valamint egészen a 666-osig egy kupacban. Együtt szavazunk róluk, mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. Employment 22-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 663-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 667-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 679-es mellette ellen elfogadtuk. 680-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 681-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 682-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 683-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 684-estől 695-esig blogban szavazunk. Mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 696-os mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. 697-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 697-est géppel kérem szavazzák meg ismét. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 698-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 699 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 700-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 701-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 704-es mellette, ellene, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. es mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 739-es mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. Elektronikus szavazást kérek. 739-esről szavazunk. Négyen még nem szavaztak, most már jó, lezárom. Elfogadtuk. 740-es mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Inkó 127-es mellette. 741-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 742-es mellette. Az kiesett. A 109-esről kell szavaznunk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 747-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 748-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 749 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 750 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 751-54-ről nem kell szavaznunk, 752-es mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 752-esről kérem szavazzanak ismét a géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 755-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. M 23-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 756-os mellette, ellene tartózkodás, ellenőriznünk kell a 756-ost. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást a 756-osról, elfogadtuk. 758-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 28-as konszolidált mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 759-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 760-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 761 és 130-as együtt mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket 763 és 767 együtt mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk őket. Imkó 131-es és 132-es mellettük, ellenük. Elfogadtuk őket. Empl 24-es. Igen. Ja jó, akkor arról sem kell szavaznunk, hanem miről? 762-es mellette Még egyszer, nekem azt mondják, hogy a 762-esről kell szavazni. A többieket már hallgatólagosan megszavaztuk. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 769-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. plusz 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 770-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 771-estől 777-esig blokkban szavazunk, ki támogatja a blokkot, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Empla 30-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 780-as és 797-es mellette ellene tartózkodás Megutasítottuk. Empla 31-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. Kérem, hogy géppel is szavazzanak az EMPL 31-es módosítójáról. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 34-28 arányban. 782-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 783-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 784-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 785-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 786-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk Ample 32-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva 33-as mellette, ellene tartózkodás ellenőriznünk kell Ample 33-ast, Géppel is szavazzuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 787-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 788-tól 790-ig mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk. 791 is mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Az IMCO 134-es jön mellette, ellene, tartózkodásra fogadtuk. Emple 34-es mellette, ellene, tartózkodásra fogadtuk. 794-es mellette, ellene, tartózkodásra utasított. 795-ös mellette, ellene, tartózkodásra elfogadtuk. 124-es mellette, ellene elfogadtuk. Imkó 135-ös mellette, ellene, tartozgatás elfogadtuk. Most itt egy nagyobbat ugrunk. 136-os következik mellette. Ellene. Tartózkodás nem egyértelmű. A 136-ost gép szavazásra bocsátom, és lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Blokkosított szavazás következik a 839-es 844-esig mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva. Egy másik blokk, a 137-től 140-ig terjedő imkó módosítók mellettük, ellenük tartózkodás elutasítottuk őket. 845-ös mellette ellene el, elfogadtuk. 846-os és 141-es mellettük ellenük tartózkodás elutasítva. 847-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 850-es és 161-es együtt képeznek egy blokkot, mellettük ellenük tartózkodás. Elutasítottuk őket. Anja Weisberger és Holger Kramer módosítő következik. 849-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 849-esről szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Imkó 2-es és a 159-es mellettük. Ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. A 160-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva. A 160-ast ellenőrizzük, mivel egyikük kérte, kérem, hogy szavazzanak. Ha mindenki szavazott a 160-asról, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Empl 3-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 848-as mellettől az IPCO 142 es egy blokk mellette, ellene tartózkodás. Hmm, jobb, ha ellenőrizzük a géppel. 88-tól 142-ig. Lezárom a szavazást. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk. 853-astól 855-esig mellette. Ellene Ezt is ellenőriznünk kell géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárhatom a szavazást. Elfogadtuk. A 865-ös kiesik, úgyhogy a 140-essel folytatjuk, mellette ellene elfogadtuk, 858-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A 849-es viszont ellenőrizni kérték, úgyhogy szavazásra bocsátom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 860-as és Imkó 144-es mellettük, ellenük tartózkodás, elfogadtuk őket. 861-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 862-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 863-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 864-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 865-ös mellette ellene elutasítottuk. 865-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. A 866-os kiesik. A 871-esről folytatjuk mellette, ellene. Úgy tűnik, hogy elutasítottuk, de a 871-est ellenőriző géppel is. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk valóban. 872-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 873-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 874-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Imco 146-os, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 875-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 876-tól 889-ig a blokkot kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodik, Ez géppel is ellenőrizzük. Tehát a 876-tól 889-esig terjedő blokkot, ha mindenki szavazott, akkor megállapítom, hogy megszavaztuk. 878-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 881-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 882-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 883-tól 887-ig blokkosan szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 890-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 895-ös mellette ellene tartózkodás ezt ellenőrizni kell. A 895-ösről megnyitom a szavazást a géppel. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom azt. Elfogadtuk. Imkó 148-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 149-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 150-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 897-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 898-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Inkó 151 föl mellette elfogadtuk. 26-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás 143-as mellette, ellene elfogadtuk, 144-es mellette, ellene elfogadtuk, Imkó 152-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 145-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 901-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 902-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 903-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a 23-as konszolidált következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most négy Ample módosítóról szavazunk, 1-től 11-ig mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 148-as mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 148-asról géppel is szavazunk. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes mellette ellene tartózkodás A kettesről géppel szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Lapozunk. 150-es mellette. Ellene. Elutasítva 151-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 156-os mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 157-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 158-as első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás géppel kell megerősítenünk a második részt, 158 per 2, ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 162-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 4-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 163-as és Imkó 3-as mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, Ample 6-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 164-es mellette ellene elfogadtuk. 176-os mellette ellene elfogadtuk. 179-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 177-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 178-as helyett a 8-asról szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 187-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 195-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 196-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 197-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 198-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16-os mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű, talán túl gyors voltam. A 16-os kérem géppel is szavazzák meg, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Egyértelműen elfogadtuk. A 200-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 201-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva 206-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 207-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 208-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 209-es és Inkó 13-as együtt mellettük, ellenük tartózkodás elfogadva, 210-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 213-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 214-es mellette, ellene elfogadtuk, 215-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Imkó 15 a fül. Imkó 15-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 216-os mellette. Ellene tartózkodás ellenőriznünk kell a 216-ost. Hám alle abgestimmt? Mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást, elfogadtuk. 217-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 218-as mellette, ellene tartózkodás elutasítva 219-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk 220-as mellette, ellene tartózkodás. Ellenőriznünk kell a 220-as, nem vagyok benne biztos. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 221-es mellette ellene tartózkodás up. Nézzük a 221-es még egyszer. Mellette, ellene, elfogadtuk. Most jön az első zárószavazás elektronikusan a szövegről, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Néhány ellenszavazattal három tartózkodással elfogadtuk a szöveget, most pedig a jogalkotási állás foglalásról szavazunk géppel megint. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. 52-12 arányban három tartózkodás mellett megszavaztuk ezt is. Gratulálok Dagmáról Bérennek, és köszönöm a titkárságnak is, hogy összeállította ezt a hatalmas munkát. Tudjuk, hogy mekkora munka volt ez, és mégis és sokakkal kellett egyeztetni a frakciókkal, nem volt könnyű munka. Gratulálunk a titkárságnak és valamennyi résztvevőjének a munkának. Moment, jetzt noch nicht. Kérek mindenkit, hogy még maradjon itt. Folytatjuk a szavazást. Péter Líze jelentésével. Mellette, a 26-os mellett, konszolidált 26-os mellett ki van. Mellette. Ellenem, tartózkodás, Elfogadva. 111 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Folytatjuk. 13-as mellette, ellene, a 13-asról elektronikusan szavazunk. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 12-es két részben első rész mellette ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A második részét a 12-esnek mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 14-es, 4 részben első rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. A harmadik rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, negyedik rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 112-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 16-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 113-as és az imkó 6 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az imkó 6 mellette ellene, ez már benne volt, javítja magát az elnök. 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 117-es mellette ellene tartózkodás nem világos. A 117-esről elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 116-os mellette. Ellene. Tartózkodás. Tehát sokszor már csak ötön, öten szavaznak, a 116-osról akkor elektronikusan megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Az imkó 8-as mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva, 17-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, az IMCO 9-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 118-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 119-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 120-as részenkénti szavazás, két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellen, ellenőrizzük a 120-as második részét. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Folytatjuk. Az IMKO 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es mellette ellene elfogadva, 121-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 122 kész részben, első rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 123-as az IMCO 11-jel együtt, mellette, ellene, elfogadva. 21-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. IMCO 12 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. IMCO 13 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva elfogadva. 125-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 126 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 127 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Imkó 14 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 128-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 129 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, blogban szavazunk, 22-23-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 131 mellette, ellene, Elektronikusan szavazunk, ellenőrizzük a 131-est. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 132 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, a 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 133 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 2-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 136 mellette ellene tartózkodás. Ellenő, ellenőrizzük elektronikusan a 136-ost. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva Imko 17 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 137 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 138 mellette okafogyottá válik. 120, illetve 29-es, az imkó Tizenhetest elfogadtuk, tehát a 29-es a következő. Mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük a 29-eset elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Több zöld szavazott, tehát erőse volt a szavazatuk. A 4-es A konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadva konszolidált 4B okafogyottá válik, csak szép lassan. A 154-es, 445 es a következő mellettem. Ellene, tartózkodás ötösítve, 146 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 147 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 150-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32-es, 151-es egyben blokkban mellette ellene tartózkodás. Nem világos, ellenőrizzük. Elektronikusan ellenőrizzük a 30 eset, 32 eset és a 151 eset mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva Imko 22 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 33-as első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, Imko 23-as, okafogyottá válik. Imko 152-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 153-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 154 és az IMCO 25-ös mellette, ellen tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 155-ös mellette, ellen tartózkodás elutasítva, Ellenőrizzük a 155-öst, mondja az elnök. Ellenőrizzük. Részt kell venni amúgy a szavazáson mindenkinek. Mindenki szavazott? Abszolút. Lezárom a szavazást. És nézzük csak elfogadva. Kájnak már másodszor volt igaza ma. 162 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 35-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 164 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, Imko 28 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 165-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, IMKO 30 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 171 mellette, a 171-esnél járunk mellette, ellene elutasítva. 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 174 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 175-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 11-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 182 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 137-es 37-es javítja magát az elnök mellette, ellene, tartózkodás elutasítás. A 37-eset ellenőrizzük, mondja az elnök, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 38-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva. 38-ast ellenőrizzük? Még egyszer elektronikusan ellenőrizzük a 38-asat. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Száznyolcvanhárom mellettem. Ellene tartózkodás elutasítva. Blokkban szavazunk az IMCO 31-esről és 32-esről mellette, ellene tartózkodás nem világos. Tehát az IMCO 31-32-esről elektronikusan ellenőrizzük a szavazást, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A 185-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 187 mellette ellene tartózkodás elutasítva, elfogadva javítja magát az elnök, az Imko 33-as mellette ellene elfogadva. 189-es és az Imko 35-ös. Az Imko 33-asat ellenőrizzük. Haben alle abgestimmt? Mindenki szavazott? Négy szavazat hiányzik, három hiányzik. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 189-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 188 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 195 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 16-os kompromisszum mellette, ellentartózkodás elfogadva, 209-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 219-es, 220-as, a 219-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 220-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 21-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva, Inkó 44 mellette tartózkodás elfogadva, 228 mellette ellen elfogadva, 29 mellette ellen tartózkodás elfogadva, 230 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 232 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 233 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 22-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 237-es mellette tartózkodás elfogadva, 239 mellette tartózkodás elfogadva, 45-ös mellette tartózkodás elfogadva, 46 mellette tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 27-es konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadva. 259-es mellette ellene elektronikusan a 259-eset. Mindenki szavazott? Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadva. 60-as 62-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 39-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 41-es mellette ellene tartózkodás szintén elfogadva, de ellenőrizzük a 41-est, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Túl gyors volt, ugye? Még egyszer, akkor a 41-esről megnyitom az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 48-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 266-as mellette, ellene, tartózkodás nem világos. A 266-asról megnyitom az elektronikus szavazás, Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 42-es mellettem, ellene, tartózkodás elutasítva, A 42-esről megnyitva az elektronikus szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 274 mellette, ellene, elutasítva. 275 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 276-os mellette ellene, elutasítva. 43 mellette elfogadva. 44 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imko 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51-es imkó mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 278 mellette, ellene tartózkodás, nem világos, a 278-asról elektronikusan szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 34 mellette elfogadva. 45-ös két részben első rész mellette, ellene, elfogadva, második rész okafogyottá válik, os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 47-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 248 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 283 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 200, az 50-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 54-25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 286 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, konszolidált 28-as mellette, ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a konszolidált 28-asat elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elutasítva az IMCO 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, az IMCO 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 298 mellette ellene tartózkodás elfogadva, Imkó 58 mellette ellene elfogadva, 266-os, 299-es javítja magát az elnök mellette, ellene, elfogadva. 300-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 301 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 303-as mellette ellene, tartózkodás elutasítva, Imkó 60-as mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 304-es mellette ellene, tartózkodás elfogadva, az Imkó 62-es első rész mellette ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 23-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 24-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette, 311 mellette elfogadva, 69-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 314 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 318-as mellette ellene elfogadva, 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 331-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 332-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 333-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 334 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 335 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 336-os két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette ellene tartózkodás elfogadva, 337 ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 338 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 338-asát, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 340 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 342 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 345 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 346-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 62 mellette, ellene, tartózkodás, nem világos, ellenőrizzük a 62-est, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Aztán folytatjuk a 347-essel, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 63 as mellette ellene elfogadva, 348-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 64-es mellette ellenőrizzük. A 348-est ellenőrizzük elektronikusan. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 35-31 arányban elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem elektronikusan kell ezt ellenőriznünk. 64-est elektronikusan ellenőrizzük. Mindenki szavazol? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 349-es mellette ellene Okafogyott, igen, persze. Inko 77-es következik. Ellenszavazat elutasítva. 65-ös. Mellette, ellene. Elfogadva. 350. Mellette, ellene. Elfogadva. 351-es mellette, ellene, elfogadva. 352-es mellette, ellene elutasítva. 353-as mellette ellene elutasítva. MP15-ös mellette ellene elfogadva. Ilyes mellette ellene elfogadva. 355-ös mellette ellene elfogadva. 66-os mellette ellene elutasítva. 356-os mellette, ellene, elfogad, 357-es mellette, ellene, nem világos, ez 357-est ellenőrizni kell, mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 358-as mellette, ellene, elutasítva. 57-es, 67-es elutasítva. Ingo 78-as mellette ellene elfogadva 359-es mm, ellene elfogadva 382-es mellette ellene elfogadva 17-es kompromisszum mellette ellene elfogadva 385-ös mellette ellene elfogadva 68-69-es tömbben a blogban mellette ellene elfogadva 386-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 387-es mellette ellene elfogadva. 80-as fogyott. 388-as mellette ellene elfogadva. 389-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Imko 81-es mellette ellene elfogadva. 70-es mellette ellene elfogadva. Imko 82-es első rész. Nem, csak a második részről szavazunk. Imko 82-es második rész. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 83-as mellette ellene elfogadva. 390 mellette ellene elfogadva. 71-es mellette ellene elfogadva. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 391-es mellette ellene elutasítva 392-es mellette ellene elutasítva 393-as mellette ellene elfogadva 394-es mellette ellene elfogadva. 395-ös mellette ellene elfogadva. 396-os mellette ellene elfogadva. 397-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük 397-es elektronikus ellenőrzés mindenki szavazott akkor lezárom a szavazást most Elfogadva. Ha zavarjuk a telefonálást, akkor félbeszakítom az ülést szívesen. Tizenhármas komp... bocsánat, hármas kompromisszum. Mellette, ellene, elfogadva. 398-as és 399-es mellette ellene elutasítva. Imko 85-ös, Imko 86-os és 87-es, illetve 88-as együtt, mellette ellene elfogadva. Imko 89-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 90-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Imko 91-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva. Empl 1. Mellette ellene elfogadva. Empl mellette ellene tartózkodás elfogadva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Az egyes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 76-os mellette, ellene, elutasítva. 80-as mellette, ellene, elutasítva. 82-es mellette, ellene, elutasítva. 84-es mellette, ellene, elfogadva, MP3-as mellette, ellene, elfogadva, 3-as mellette, ellene, elfogadva, 86-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 85-ös okafogyott, MP4-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Imko 3-as mellette ellene tartózkodás elfogadva, 87-es mellette ellene elfogadva, Ample 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 99-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 101-es mellette ellene tartózkodás, elfogadva mp 7-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 104-es, 105-ös egyben, mellette ellene elfogadva 107-es, mellette ellene elfogadva 108-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 6-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 8-as, mellette, ellene, elfogadva 9-es, mellette, ellene, elfogadva. 10-es, mellette, ellene, elfogadva. 11-es, mellette, ellene, és ezzel a 109-es okafogyottá is válik, és akkor a zárószavás következik. Az első szavazást megnyitom, elektronikusan, mint mindig ilyen esetekben, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 57-en vannak mellette, ellenszavazat nincs, 8 tartózkodás mellett. Ezzel a második végszavazás következik. Megnyitom a szavazást, mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 57 07 tartózkodás mellett. Gratulálni szeretnék Péter Lízének. És köszönöm szépen Nórának és a titkárság részéről. Tudom, hogy hány órát és napot töltöttek ezzel a dosszéval. Dass wir es noch einmal verschoben haben und de szerintem megérte egyszer elhalasztani, és most a plénum elé mehetünk vele. wird, lieber Peter Liese. Peter Liese? Peter Liese. Kedves Péter, különben nélküled lesz, ha egy mandátumot kérsz. Azt hiszem, elnök úr tudja, és mi Dagmar Roth Bérent esetében is a plenárison még javítunk az anyagon. Köszönöm a tá... Bei den Mitarbeitern támogatást, és a munkatársaknak, akik nagyon keményen dolgoztak. Azt hiszem ezzel sikerült ezt világossá tenni. Dagmar Roth Bérent is szót kért. Köszönöm szépen, elnök úr. Kemény munka volt. Nem volt könnyű elvégezni. Az árnyék előadóknak hálás vagyok. Hosszú utat jártunk be ideig. Tudom, hogy a plenárisig még együtt kell működnünk, és remélem, hogy ez sikerül is. A magam részéről a kompromisszumokban megpróbáltam ehhez hozzájárulni, és az én hozzájárulnék ahhoz is, hogy nem kérek ma a mandátumot, hanem a plenárison szavazunk, és utána kezdünk a tan- megkezdjük a tárgyalásokat. Köszönöm Dagmar Roth Bérent, és még egyszer köszönöm az összes érintetnek. és természetesen a frakciós munkatársakra is vonatkozik ez, ami a tárgyalásokat illeti. Erre is kell időt szánni. Also nochmal. No hát akkor még egyszer köszönöm szépen az asszisztenseknek, a frakciós munkatársaknak, a frakcióknak. Nagyon sok órát dolgoztak ezen a szavazó listát sikerült így összeállítani. Nem egyedül az én dolgom ez, bár néha úgy tűnik, mint hogyha ezt én tenném, de a frakciós munkatársak a titkársággal együtt dolgoznak ezen. Jó, folytatjuk. A 13-as napi rendi pont következik. Az előadó Rossi kolléga, és a 101-essel kezdjük a szavazást mellette. Ellene tartózkodás elfogadva 102-es mellette, ellene elfogadva 103-as mellette, ellene elfogadva 104-es, mellette ellene, tartózkodás elfogadva 105-ös, mellette ellene, elfogadva 106-os, mellette ellene, tartózkodás elfogadva 108-as, mellette ellene, tartózkodás elfogadva 107-es, ellenőrzést kértek, igen, a 108-asra ellenőrzést kértek, akkor ellenőrizzük. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene, elfogadva. 109-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 110-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadva. 111-es mellette ellene elfogadva. Egyes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadva. 113-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 114-es mellette ellene elfogadva, 115-ös mellette ellene elfogadva, 116-os mellette ellene tartózkodás elfogadva 117-es mellette ellene, elfogadva 118-as mellette ellene, elutasítva konszolidált kettes mellette ellene, ezt elektronikusan ellenőrizzük, tehát a kettes összevont konszolidált. Mindenki szavazott? A szavazást most zárom le. 42-17 arányban elfogadva. 123-as mellette ellene elfogadva, 124-es mellette ellene elfogadva, 126-os mellette ellene elfogadva, 127-es mellette ellene elfogadva, 130-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. es mellette ellene elfogadva 132-es mellette ellene nem világos, ellenőrizzük a 132-est elektronikusan mindenki szavazott ezzel lezárjuk a szavazást. Elfogadva. 133-as mellette ellene elfogadva. 134-es mellette ellene elfogadva. 135-ös mellette ellene elfogadva. 136-137-es következik, a 135 okafegy jött, a 137-es, tehát elfogadva, 138-as mellette ellene, elfogadva, 140-es mellette ellene, tartózkodás elutasítva, 141-es, mellette ellene, elfogadva, 142-es, mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 143-as, mellette ellene, elfogadva 144-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 145-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadva 146-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 147-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva 148-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva 149-es mellette, ellene elfogadva 151-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 150-es, mellette ellene tartózkodás elfogadva 152-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva 153-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 3-as konszolidált, mellette ellene tartózkodik, és ezt most elektronikusan megnézzük. Elektronikus ellenőrzés a hármas konszolidált esetében. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hát akkor most a 159-es következik, mellette ellene tartózkodás nem világos, elektronikusan szavazzunk. 159-es elektronikus, mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítva. 160-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 161-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 164-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 165-ös mellette ellene elfogadva. 165-ös, bocsánat, 166-os, mellette ellene elfogadva. 167-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 168-os mellette ellene tartózkodás elfogadva. 171-es mellette ellene elutasítva. 172-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. as a következő mellette vagy 174-es egy pillanat tisztázzuk 174-esről kell szavazni igen mellette ellene elutasítva 175-ös, mellette ellene tartózkodás elfogadva 176-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva 177-es, mellette ellene elfogadva 179-es, hát mellette ellene elfogadva 181-es, mellette ellene elfogadva 182-es, mellette ellene elfogadva. 184-es, mellette ellene elfogadva. 185-ös, mellette ellene elfogadva. 186-os, mellette ellene elfogadva. 187-es, mellette ellene elfogadva. 188-as, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 189 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 190-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 191-es mellette, ellene elfogadva, 192-es mellette, ellene elfogadva, 193-as mellette, ellene nem világos, 193-ast ellenőrizzük. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást, elutasítva. 194-es mellette ellenem elfogadva. 195-ös mellette ellene elfogadva. 196 mellette ellene elfogadva. 197-es mellette ellene nem világos. Elektronikusan ellenőrizzük 197-es. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. A 4-es konszolidált mellette ellene elfogadva. 202-es okafogyott. Most miről szavazunk? 199-es. 199-es következik mellette. Ellene elfogadva. Akkor folytatódik. 204-essel mellette. Ellene elutasítva. 205-ös mellette ellene elutasítva. 206 mellette ellene elfogadva. 5-ös konszolidált mellette ellene tartózkodás elfogadva. 211-es mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény. A 2011 es elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Ezzel elutasítottuk. Hatos kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 216-os mellette, ellene, elfogadva. 215-ös mellette, ellene, elfogadva. 217-es mellette, ellene, elfogadva 218-as mellette ellene elutasítva. 219-es mellette ellene elfogadva. 220-as mellette ellene elfogadva. 221-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 222-es mellette ellene elfogadva. 224-es mellette ellene elfogadva. 226-os mellette ellene elfogadva. 228-as mellette ellene elutasítva. 229-es mellette ellene elutasítva. 230-as mellette ellene elfogadva. 231-es mellette ellene elfogadva. 232-es mellette ellene elfogadva. 233-as mellette ellene elfogadva. 234-es mellette ellene elutasítva. 235-ös mellette ellene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 jegyzőkönyvbe mondom, hogy a 232-est véletlenül megszavaztattuk, nem szavazott volna szavazni erről, mert a 230-ast elfogadtuk. Ez egy hiba részünkről. A 236-os következik, ezzel folytatjuk mellette ellene tartózkodás elfogadva, 237-es mellette ellene elfogadva, 238-as mellette ellene elutasítva, konszolidált 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. Akkor folytatjuk a hármas módosítóval, mellette ellene elfogadva, négyes, mellette ellene elfogadva, ötös, mellette ellene elfogadva, hatos, mellette ellene elfogadva, hetes, mellette ellene elfogadva, nyolcas, mellette ellene elfogadva. Már vége. 9-es okafogyott, 10-es mellette, ellene, elfogadva. 13-as mellette, ellene, elfogadva. 16-os mellette, ellene, elfogadva. 17-es mellette, ellene, elfogadva. 19-es mellette, ellene, elfogadva. 20-as mellette, ellene, elfogadva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 elfogadva 34-es mellette ellene elfogadva 33-as mellette ellene elfogadva 35-ös mellette ellene elfogadva 36-os mellette ellene elfogadva 37-es mellette ellene tartózkodás elfogadva 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 39-es mellette ellene tartózkodás. Nem világos az eredmény. Jó, akkor még egyszer a 39-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 40-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 41-es mellette, ellene, elfogadva. 43-as mellette, ellene, el, tartózkodás elutasítva. 44-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 45-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva 46-os, mellette ellene elfogadva 48-as, mellette ellene tartózkodás elfogadva 47-es, mellette ellene elfogadva 49-es, elfogadva 50-es, mellette ellene elfogadva 51-es, mellette ellene elfogadva 52-es, mellette ellene elfogadva 53-as, elfogadva 54-es, mellett ellene tartózkodást ellenőrizzük. 54 es telefonikusan ellenőrizzük, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 55-ös mellette, ellene, elfogadva, 56-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 58-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük az 58-ast elektronikus úton. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyes szóbeli módosító következik mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 60-as mellette. Ellene. Elfogadtuk 61-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 65-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 66-os mellette, ellene elfogadtuk, 67-es 8-as mellette ellen elfogadtuk, 69-es mellette ellene elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette ellene elfogadtuk 76-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk 77-es mellette, ellene, elfogadtuk 78-as mellette, ellene, elfogadtuk 79-es mellette, ellene, elfogadtuk, 80-as mellette, ellene elfogadtuk, 81-es mellette, ellene elfogadtuk, 82-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 83-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Miért nem blokkosan szavazunk? kérdezi az elnök. 86-os mellette, ellene elfogadtuk, 87-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 88-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89-es mellette, ellene, elfogadtuk 90-es mellette, ellene, Fogadtuk? Nem tudom. Ellenőrizzük a 90-est. Ha mindenki szavazott a 90-esről, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 91-es visszavonta, 92-es mellette. Szavazunk blogban a 92-től százasig? terjedő módosítókról? az előadó nagy bölcsességében miért nem egyeztetett a árnyékokkal. Na, akkor 92-től 100-ig egyben mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk mindet. Záró szavazás képpel történik, megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom egyhangulag elfogadtuk. Egyes, már német értelemben, vagyis ötös magyar értelemben, amit kap az előadó. Elfogadtuk. Gratulálunk, kolléga úr. Én is köszönöm a támogatást, és az árnyék előadóknak is a sok munkát, és valamennyi kollégának, aki segített a titkárságot, főleg ideértve. Köszönöm, ehhez én is csatlakozom, és akkor megyünk tovább a szavazással. Karin Kádenbach jelentéséről fél hétig még van idő, de azért csináljuk gyorsan, ha mindenki készen áll, akkor regi kettesről szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ample egyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellette ellene elfogadtuk. 22-es mellette ellene nem egyértelmű. Ellenőrizzük a 22-est. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk kis többséggel. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 4-es mellette, ellene, elutasítva 10-es mellette, ellene, elfogadtuk. Ample 11-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellette, az előzőt ellenőrizni kérik, az Ample 11-est. Megnyitottam a szavazást, lezárom a szavazást elég nagy többséggel elfogadtuk. 26-os mellette ellene elutasítva. Ellenőrzés kérnek, hát legyen. Gestimmt, Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27-es mellette, ellene elutasítva, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene elfogadtuk, 31-es mellette ellene elutasítottuk, 32-es mellette ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 32-est elektronikusan is ellenőrizzük, ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Regi 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ample 2-es mellette ellene elfogadtuk, 35-ös mellette ellene elutasítva, 36-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 3-as mellette ellene elutasítva 4-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, Ample 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, Ample 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 37-es mellette ellene elutasítottuk, Ample 12-es mellette, ellene elfogadtuk. Ample 7-es mellette, ellene, elutasítva, 38-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 39-es mellette ellene elutasítva, 40-es mellette ellene elutasítva, 41-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodás elu- elfogadtuk, regi 3-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43-as mellette ellene elutasítva, 44-es mellette, ellene elfogadtuk, 45-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette, ellene nem egyértelmű, a 47-est ellenőrizzük géppel is. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást szavazat egyenlőség mellett elutasítottuk. 8-as mellette, ellene, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene, elfogadjuk. 13-as mellette, ellene, elfogadtuk. Ample 9-es és Regi 11-es megegyeznek együtt, mellettük, ellenük elfogadtuk őket, 51-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 50-es mellette, ellene tartózkodás. Még egyszer kérem az 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 52-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük az 54-est géppel, lezárom a szavazást, elutasítottuk az 54-es. 55-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 56-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 58 es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 60-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 64-es mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű. A 64-est kérem géppel is erősítsék meg. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 67-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, empl 14-es mellette ellene elfogadtuk, 16-os mellette ellene elfogadtuk, 17-es mellette ellene elfogadtuk, 18-as mellette ellene elfogadtuk, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 73-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 1-es kompromisszumos csomag, C1-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös regitől mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, ugye? 81-es mellette jó legyen a regi 5-öst ellenőrizzük még egyszer. eléggé egyértelműen elfogadtuk. Lezárom a szavazást. 45-6 van. es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. De ellenőrzést kérnek a 81-esről is, ám legyen. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, nem egyértelmű. A 84-es géppel is kérem, hogy verifikálják. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 85-ös mellette, ellene, elfogadtuk. Regi 10-es mellette, ellene, tartózkodás. Nem egyértelmű. A Regi 10 kérem, hogy szavazzon a géppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Regi 6-os mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 86-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 87-es mellette nem egyértelmű, mert a három liberális most nem szavaz, ugye? Na, ellenőrizzük a 87-est. Géppel szavazunk a 87-esről, ha mindenki megtette szavazatát, lezárom, a szavazást elfogadtuk. 88-as mellette, ellene, elutasítottuk 89-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 91-es mellette, ellene, elutasítottuk, 92-es mellette, ellene, elutasítottuk, regi 7-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, regi 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 93-as mellette, ellene elutasítottuk. Kettes mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk hármas mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk négyes mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk ötös mellette ellene hatos ötösről még nézzük meg, hogy mi van vele. Az ötöst ellenőrizzük géppel is. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom azt. Elutasítottuk. Hatos mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítva hetes mellette, nyol, ellene tartózkodás, elutasítottuk, nyolcas mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk, kilences mellette, ellene tartózkodás elutasítva, tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenegyes mellette ellene tartózkodás elutasítva, tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk.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 elutasítottuk. E mellette ellene tartózkodásra elfogadtuk. Blokkosítva szavazunk a 20-asról és az 1-esről mellettük, ellenük tartózkodás elfogadtuk őket, M B mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M C mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, Empül 4 mellette, ellene, tartózkodás bizonytalan. Egyes preambulum bekezdés, pontosabban a kettes, mellette, ellene, elfogadtuk. Hármas, mellette, ellene, elfogadtuk. Négyes, mellette, ellene, elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan ünnepélyes a zárószavazás. Ha mindenki megtette a tétet, akkor lezárom a szavazást. 47 igen, 3 nem szavazott mellett, tartózkodás nélkül megszavaztuk Karin Kadenbachnak a szövegét, gratulálunk neki. 2 Stunden 20 Minuten, die Kollegen, die... Két óra 20 percen át szavaztunk. Köszönöm mindenkinek, aki kitartott velünk ebben a nem túl érdekfeszítő műsorszámban. Most a 15-ös napi rendi pont következik, de egy kis szünetet tartunk, hogy akik be akarnak jönni, bejöhessenek, akik ki akarnak menni, kimehessenek. Egy perc szünet.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 A cianidos bányászati technológiáról lesz szó a bizottság képviselőivel. Bánki úr kérte a téma megtárgyalását. Először a bizottság kap szót, aztán pedig a képviselő hölgyek és urak, akik részt kívánnak venni a vitában. Parancsoljon, bizottság, önöké a szó. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Én a hulladék recycling unit vezetője vagyok, a körkörös gazdaságért felelős részlegen. Köszönjük, hogy meghívást kaptunk erre az eszmecserére. A cianidos bányászati technológiáról szóló vitára. Ezt tényleg sokan vitatják. 2000-ben súlyos baleset történt. Uh, which, uh, with the release of uh, Verespataknál, ahol cianid, cián ömlött ki a környezetbe, és ez a szomszéd tagállamokban is súlyos károkat okozott. Ekkor uh, az érintett országok nagyon szigorú szabályokat fogadtak el a ciános technik, technológiára vonatkozóan. Később a parlament, az Európai Parlament általános tilalmát rendelt el a ciános technológiáknak Európában, de azóta új projektumok indultak be, amelyek állítólag egy ezt már egy újabb változatát, biztonságosabb változatát használják ennek a technológiának. Két tagállamban találkozunk ilyennel. A Cian, Európai Unióban sokféle bányászati tevékenység során felmerül, Finnországban, Svédországban, és egy apróbb bánya kapcsán Spanyolországban is. A tanulmány amelyet 2010-ben elvégeztünk, azt mutatja, hogy alternatív technológiák bár léteznek, de gaz, nem gazdaságosak, nem megvalósíthatók, vagy hasonló kockázattal járnak, mint a ciános technológiák. A ciános aranybányászat ezért a, a ciános aranybányákat elvileg be kéne zárni az Európai Unióban, vagy harmadik országokban kellene bányáztatni, ahol nem ilyen szigorú a szabályozás. A bizottság többször felülvizsgálta saját álláspontját a témában, sok írásos kérdést kaptunk, ebben az ügyben. Leveleztünk képviselőkkel önök közül is. Engedjék meg, hogy most azonban Patosnyik biztos úrra hivatkozzak, aki egy áprilisi plenáris ülésen a következőket mondta önöknek. Az Európai Unióban átfogó szabályok és szigorú normák szabályozzák a bányászati tevékenységet. A környezeti hatástanulmányokra vonatkozó irányelvben, a stratégiai környezeti hatástanulmányokról szóló szabályokban, a kibocsátási irányelvben és a környezeti felelősségről szóló irányelvben vannak ezek lefektetve. Ezeken kívül speciális eszközökkel is rendelkezünk a bányászati hulladék kezelésére vonatkozóan. Itt szigorú határértékek vannak a cián koncentrációjára vonatkozóan is többek között. Ezek a határértékek nagyon szigorúak, hogy érzékeltessem önöknek, mennyire egy új bánya nyitása esetén a bányászati hulladékról szóló irányelv alapján kétszázad része annak, ami a Verespataki ö, hulladékban annak idején mérhető volt. Tehát ezek a nagyon szigorú határértékek azt hivatottak garantálni, hogy az Európai Unióban valamennyi bánya ö, köteles arra, hogy eljárásokat dolgozzon ki a cián kinyerésére, azt nem szabad gyakorlatilag a külvilágba vezetni. És baleset esetén is kisebb legyen a környezeti hatás, ennek hála. Potosnik biztos úr a plenárison azt is elmondta, hogy a meglévő jogalkotási keret hatékony átültetése most a prioritás. És ezen a területen sok minden történik, történt. Tavaly a tagállamok egy nemzeti nyilvántartást kezdtek el vezetni, valamennyi ö, új ö, szempont alapján, amit az irányelv előír, és ami a bányák ellenőrzését illeti, ennek kapcsán is jövő évben elfogadásra kerül majd egy új szigorúbb szabálykönyv, és a normákat is hozzáigazítottuk a legkorszerűbb technológiákhoz. A bizottság folyamatosan vizsgálja, hogy az újonnan létrehozott aranybányákban mi zajlik. A Rosa Montana projekt Románában és a Koikoyestó projektet Spanyolországban. Ha megengedik számunkra, ö, ö, a Cianorról külön szólnék, külön. Az aranynak a recyclingja a legbiztonságosabb módszer az arany visszanyerésére. Az aranyat az elektronikus eszközökből származó hulladékokból is ki lehet nyerni. Az új irányelv erre külön figyel, ennek külön figyelmet szentel, és sokkal ambíciózusabb begyűjtési célokat ír elő, mint a korábbi irányelv. A bizottság véleménye szerint azonban a recycling nem helyettesítheti az elsődleges nyersanyag előállítást. Ezek az anyagok, az arany is ára folyamatosan nő, tehát igény van rá, és más mennyiségű aranyat lehet kinyerni az ércből, mint recycling révén, és a kereslet az arany iránt egyre több iparágban nő. Tehát amit csak lehet meg kell tennünk annak érdekében, hogy a begyűjtés és a recycling domináljon, de meg kell engednünk a primér nyersanyag kinyerést is, hogy a, csak garantálnunk kell, hogy a bányaipar leg, a lehető legbarátabb módon működjön. Ehhez jogalkotási keretet kell alkotni. A bányászati hulladékról szóló irányelv az, ami erről már eddig is szólt. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bánki úr kért szót. Tabajdi úr. Antonescu úr és Sassi úr. Először Bánki úr kap szót, parancsoljon. Éppen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Ugye több kérdés is van, amit szeretnénk tisztázni. Én magam azért is kezdeményeztem, hogy a Környezetvédelmi Bizottság a mai ülésén foglalkozon ezzel a rendkívül fontos témával, mert azt láttam, hogy annak ellenére, hogy 2010. május 5-én egy nagy többségű döntéssel határozatot hozott az európai parlament arról hogy be kell tiltani az uniós tagországokban a cianidos bányászatot és e döntés következményeként az európai bizottságnak two thousand and eleven év végéig egy erről szóló jogszabályt kellett volna a parlament elé terjesztenie ez nem történt meg. ez egy olyan súlyú politikai döntés amelynél nem elfogadható a bizottságnak ez a fajta passzivitása, főleg úgy nem, hogy tisztában volt azzal Potocsnik biztos úr és a kollégái is, hogy több új bányanyitás, nem csak a Verespataki, hanem több egyéb bányanyitás is napirenden van Közép-Európában. A cianidos bányászat kockázatairól részben most a bizottság is beszélt, azonban Szeretném, hogyha Verespatak kapcsán néhány számra felfigyelne a bizottság is, illetve a tisztelt közvetvédelmi bizottság tagjai. Ugye itt Európa legnagyobb külszíni arany és e-, ezüstbányáját készülnek megnyitni, amely 2016-ban indulna, és 17 évig termelnék ki innen az érceket. Gyakorlatilag egy teljes hegyet tüntetnének el a föld felszínéről, napi 42,7 tonna cianidot használnának fel 17 éven keresztül, és egy 800 hektár területű 250 millió tonna befogadó kapacitású zagytározót építenek, egy 180 méter magas völgyáttal. Képzeljék el, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy mi történik ott, ha egy természeti katasztrófa következik be. Cián tartalom nélkül is mindent visz a víz. Mindent elpusztít, ami a környezetében van, lakótelepű, lakott területeket, természeti eh, és épített eh, örökségeket, mindent, amit talál. Ugye emlékezünk, ahogy a bizottság képviselője is lehezte a 2000-es eh, katasztrófára, amikor is Magyarországon a Tisza teljes élővilága elpusztult. Nincs arra garancia, hogy évtizedeken keresztül kellő biztonsággal tudják megvédeni azt a tározót, és nincs arra garancia hogy földmozgás vagy egyéb természeti katasztrófa során ez a two hundred and fifty millió tonna zagy ez nem kerülhet ki ebből a tározóból. tehát óriási a felelősség amikor egy ilyen döntés megszületik egy olyan szituációban ami nem románia belügye hiszen több országot is érint mint ahogy az two thousand ben is volt az esetleges szennyezés és a károkozás. az a helyzet ahogy most látjuk a román belpolitikai viszonyokat, óriási a feszültség. A kormányon belül is hiába van egy kétharmados többségű kormány, olyan társadalmi nyomás van a bányanyitás ellen, ami elbizonytalanítja őket. Azt gondolom ebben az esetben minimum elvárható lett volna a bizottság részéről, hogy eh, amikor a román kormány előterjesztése megszületett, és azt a parlamentek elküldték, legalább megvizsgálta volna ezt a törvényjavaslatot hogy az minden elemében megfelel e az európai uniós normáknak. ez lenne a kérdésem is hogy megtörtént e a bizottság részéről ez a vizsgálat tudjuk e hogy a törvényjavaslat az önmagában eh, az eu s normáknak megfelelő és eh, biztostja valamennyi környező ország számára a kellő biztonságot. azt is kérdezném hiszen ugye itt egy fontos politikai kérdésről van szó hogy miért nem kapott tájékoztatást arról a mai napig az európai parlament hogy mi okozta a csúszást miért nem történt meg two thousand and eleven decemberéig a bizottság részéről annak a jogszabálynak az előkésztése amelyet egy több mint eighty two os döntéssel hozott az európai parlament two thousand and ten május five én. és ha még a kérdésekben mehetünk tovább akkor azt is szeretném megkérdezni a tisztelt, az, az európai bizottság tisztelt képviselőitől hogy miért nem keresték meg vagy megkeresték e a természeti környezeti károk által érintett országok kormányait az engedélyezéssel kapcsolatos kérdésekben. Itt konkrétan például Magyarországra gondolok. Nagyon fontos, hiszen eh, hiába vannak szakmai érvek amellett, hogy eh, ma nincs olyan technológia, amely helyettesíthetné a cianidot. Érdekes, nem tudom, hogy erről a bizottság tud-e, hogy például a bolgár kormány eh, nem adott ki E, bányanyítási engedélyt egy cianidos technológiára, hanem arra kötelezte a beruházót, hogy egy alternatív technológiát dolgozzon ki. Ennek az alternatív technológiának a kidolgozása folyamatban van. Illetve azt figyelembe vették-e, hogy egy ilyen volumenű bányanyítás indokolt-e abban az esetben, amikor, ahogy ön is elmondta az imént, vannak az elektronikai eszközök újrafeldolgozásával kapcsolatban nagyon jelentős aranykészletek amelyeket vissza lehetne termelni és újrahasznosíthatóvá lehetne tenni. azt gondolom hogy ebben sem haladtunk előre ebben sem készültek olyan jogszabályok amelyek arra inspirálnák a különböző bányákat hogy minél nagyobb részt vállaljanak ebből az újrafeldolgozásból. van jó példa erre is európában svédországban van olyan bánya amely ma már az arany kitermelés kettőharmadát az újrahasznosított, vagy a, a, a már nem használt elektronikai eszközök feldolgozásából, kinyert aranyból állítja elő. Tehát vannak jó példák, ezeket kellene napirendre venni, és azt gondolom, hogy sokkal komolyabban kellene vennie a bizottságnak azt a parlamenti határozatot, amelyet egy olyan testület hozott meg, amely 500 millió embert képvisel Európában. Mi vagyunk a világ legnagyobb ö, választott testülete, ami azt gondolom hogy kellő komolyságot ad valamennyiünknek és nem fogadható el az hogy a bizottság az európai bizottság egy ilyen súlyú parlamenti döntés ellenére aludjon ne foglalkozzon egy ilyen fontos üggyel és juthassunk el odáig hogy egy belpolitikai botrány kapcsán kell itt most tárgyalnunk egy ilyen fontos kérdésről az európai parlament környezetvédelmi bizottságában. ezekre szeretnék választ kapni a bizottság tisztelt képviselőitől. köszönöm szépen a figyelmet! Köszönöm szépen, Tabajdi kolléga. Köszönöm szépen. Teljesen egyetértek Bankieri képviselőtársam kezdeményezésével. Itt tulajdonképpen egy komoly vita van az Európai Parlament és az Európai Bizottság között az európai bizottság évek óta lesöpri az asztalról az európai parlament two thousand and ten es állásfoglalását ennek az állásfoglalásnak én is társszerzője voltam és ezt kétharmaddal fogadta el az európai parlament. ezért én szeretném kérni az európai parlament környezetvédelmi bizottságát és személy szerint elnök urat hogy forduljon levélbe az európai bizottsághoz hiszen ez egy nagyon súlyos következményekkel járó ügy az európai bizottságnak haladéktalanul egy tényfeltáró küldöttséget kellene küldeni romániába megvizsgálni a körülményeket és én itt három dologra szeretném fölhvni a figyelmet. one a cianidos technológián belül is vannak különböző eltérő megoldások. a román kormány miért nem kéri számon a beruházón azt a zárt cianidos eljárást ami finnországban és svédországban működik ami már önmagában véve lényegesen nagyobb garancia lenne amennyiben ezt az aranybányát mégis meg akarják gazdasági okokból nyitni. tehát miért nem a nagyobb környezeti biztonsággal járó zárt rendszert zárt technológiát követeli meg a beruházótól? megtehetné a román kormány és a román állam meg kellene tennie. második mi környezetvédelmi felelősségbiztostás. jelen pillanatban bármiféle katasztrófa bekövetkezése esetén semmiféle érdemi garancia nincs arra hogy a környezeti károkat helyreálltsák. sajnos emlékszünk hiszen beszéltünk a magyarországi vörösiszap katasztrófáról ott tulajdonképpen az okozott kár négyszerese annak mint a vállalat teljes vagyona. tehát ha nincs kötelező felelősségbiztostás az is egy rendkvül komoly kockázat. miért nem kényszerti rá románia állama hogy a beruházó ezt a kötelező felelősségbiztostást megtegye? amúgy meg az hogy twenty five millió dolláros környezeti helyreálltást vállal az egyszerűen nevetséges a beruházás nagyságához képest. s végül a harmadik dolog amire fölhvnám a figyelmet hogy az európai bizottság eh, kérje számon a román kormányon miért nincs máig egy környezetvédelmi hatástanulmány máig nincs egy érdemi környezetvédelmi hatástanulmány sajnos a lehetséges kockázatokról ezért azt javaslom hogy ezt a három elemet erre a három elemre mindenképpen az európai bizottság és a román kormány közösen keressen választ mert nem csak románián belül hanem máshol is a szomszédos államokban is rendkvül nagy aggodalom van ezzel a beruházással kapcsolatosan. úgyhogy kérem elnök urat hogy az európai bizottságot próbáljuk rákényszerteni egy érdemi vizsgálatra érdemi válaszra az európai bizottság ne bújjon el a jogszabályok mögé hanem érdemben vizsgálja meg a konkrét esetet annak összes környezetvédelmi kockázatával együtt. köszönöm a figyelmet. köszönöm szépen antoniescu kolléga. Da, mulțumesc, domnule președinte. Köszönöm szépen a szót. Elnök úr. Valóban kényes, érzékeny témáról van szó, és fontos, hogy erről itt is beszéljünk. Kevés olyan kezdeménye, kez, ipari kezdeményezés van, amely kevés, amely vitatottabb lenne, mint a veres pataki bánya terve. Nagyon sok társadalmi feszültséget okozott már eddig is, nagyon sok ellenzéki mozgalmat mozdított meg, a legkülönbözőbb társadalmi szervezetek, a legkülönbözőbb oldalon álló szervezetek, és ami a mai vitát illeti, nagyon sok kérdőjel van még itt. Itt nem csak a cián felhasználása vagy elhagyása aggasztó, hanem a projektum mérete, illetve egyéb technológiák is, illetve a környezeti garanciák gyengesége, amelyet, amelyeket a vállalkozó nyújtani hajlandó. A bevált gyakorlatok használata, felhasználása vagy szőnyeg alá seprése. 3700 embert kell elköltöztetni a területről, 16 falut kell gyakorlatilag megszüntetni, és ezeket, meg az egész tájat Verespatak környékén teljesen át akarják alakítani, és minden garancia ellenére, amely azt mondják, hogy állítólag ugye a károkat megpróbálják visszafogni. A szakértők egyetértenek abban, hogy súlyos környezettáj szennyezés nélkül ez nem is lehet megvalósítani ezt a projektet. Már csak a példa értéke miatt is nagyon veszélyes a dolog, mert kérdés, hogy milyen modellek irányába indul el Európa. A gazdasági beruházásokra szükség van. De nincs szükség fenntarthatatlan beruházásokra, amely egyébként nem, hogy segítené a környék munkanélkülieit és szegényeit, hanem újabb terhet róna a nyakukba. A bizottság alapelvei világosak, be kell tartani a környezeti normákat, a rendeleteket, az elvárásokat, de a román kormány ö, túlzottan engedékeny a beruházókkal szemben, sőt, jogalkotásban rögzítette a román parlament, hogy a kormány nem vállal felelősséget ezért a projektért, ugyanakkor engedélyezi azt. Tehát a számlát, illetve a jogalkotási tervezetet úgy terjesztették be a román parlament elé, hogy a szakminiszter nem értett vele egyet. És a környezetvédelmi miniszter ellenére megszavazta a parlament a jóváhagyást, úgyhogy itt már eddig is történtek súlyos, már jogalkotási hibák is. Mindenki ugye tolná a felelősséget másra. Az igazságügy miniszter véleményét is kikérték az ügyben, és az ő véleménye teljesen el, elítő, elítélő volt, alkotmány ellenesnek minősíti azt például, hogy több mint 20 évre kérnek ki aknázási engedélyt, tehát ezeket az Európai Bizottságnak most már meg kéne hallania, amikor a helyzetet értékeli Verespatak kapcsán. Ez a vita is azért van most ma itt, mert nagyon sokakat aggaszt a probléma. Szatú Haszinak adok. Thank you very much. Köszönöm szépen. Teljes mértékben egyetértek magyar kollégáimmal, és értem csalódottságukat, amiatt, hogy a bizottság nem követte a parlamentet, nem követte azt, amit a parlament három évvel ezelőtt kért a cianidos bányászati technológia betiltását illetően. Három kérdésem van, ami a Veres Pataki projektet illeti. Az első, a bizottság úgy érzi -e valóban, hogy a legjobb technológiát alkalmazták ott. A második, a bizottság úgy érzi -e, hogy biztonságosan működik ez a bánya. Szeretnék emlékeztetni a tragikus balesetre néhány évvel ezelőtt Magyarországon, a Vörösi szap katasztrófára. Az egyik tanulság, amit levontunk, az az, hogy a környezeti hatástanulmány eh, nem volt megfelelő. Ez egy kulfontosságú tényező. Tehát a környezetvédelmi eh, felügyeletet nem látták el megfelelően. A bizottság meg van győződve arról, hogy a Verespataki projekt kapcsán a környezetvédelmi felügyelette a projektnek garantált. beleértve a levezető tavakat. Van egy ellentmondás abban, hogyha a legjobb technológiáról beszélünk egyrészt, illetve egy technológia mellett tesszük le a voksunkat, itt például a cianid leghatékonyabb használatára gondolok, tehát az, hogy a legköltséghatékonyabb, be, illetve legbiztonságosabb, ez két dolog. Tehát nagyon fontos megvizsgálni a környezeti hatását a hatékony technológiáknak is. Ezek két dolog két külön lapra tartozik. Hogyha van olyan alternatíva, amely kevésbé használ, de biztonságosabb, viszont költségesebb mondjuk adott esetben, akkor ez hosszú távon kevésbé költséghatékony is lehet, hiszen tudjuk a környezetvédelmi innovációk kapcsán nagyon sok ilyen típusú történetet sorolhatunk fel. Nem örülök annak a típusú érvelésnek, amely a cieni technológia használatát azzal támasztja alá, hogy ez jelenleg a leginkább költséghatékony megoldás. második megjegyzésem, ami a cianid tartalmat illeti. A bányahulladék irányelv értelmében a legnagyobb megengedett cianid koncentráció 25 ppm Ez liter per van kifejezve 25 mg per liter jelent. A tájékoztató anyagból azt olvasom, amit a titkárságtól kaptunk, hogy itt 20 mikrogrammot jegyeznek meg literenként, tehát ezen határ túlépés esetén halfajok pusztulhatnak ki, illetve más állatfajok is. Tehát eh, ami a bánya a hulladék irányelvet illeti, ezt meg kell vizsgálnunk, hiszen itt több mint ezerszer eh, nagyobb értékről van szó, mint amivel már a halakat meg lehet ölni, úgymond, és ez nem jó. A harmadik megjegyzésem. Tegnap derült ki számomra az, hogy Finországot a román miniszterelnök kampányában zászlajára tűzte, úgymond, és a cianid melletti érv alátámasztójaként sorolta fel Finországot. Elnézést, ez a rövid zárlatért. Csaba. Finországban a zárt folyamatokra utaltál. A kanadai a Anikó Eagle nevű bányászati cég, amelynek Észak-Üröszakban Lapföldön Kittilában van egy üzeme, illetve egy bányája, ők a parlamenti állásfoglása ellen kampányoltak, mert a parlament három évvel ezelőtt fog, fogadott el, és azt mondták, hogy ez egy teljes mértékben zárt folyamat a részükről, de ez nem igaz. Például később kiderült, hogy volt legalább egy olyan eset, amikor a megengedett határértéket, ami a cénit koncentrációt illeti, ennek átlépésére került sor. Itt is van egy nagy zagytároló, ahova a, um, a víz elvezetésre kerül, és a környezeti hatóságok azt mondják, hogy a mérések, amelyeket ott végeztek, nem megfelelőek, ezzel nem lehet ellenőrülni azt, hogy a talajvízzel mi történik, a talajvízben mi történik, illetve eh, nem -e alkalmas a halak számára a következő kockázat megvizsgálására sem. Azt gondolom, hogy erről nincsen hivatalos információnk a halak kapcsán, viszont az ott élő helyi emberek igenis találtak döglött halakat eh, az ott folyó eh, patakban. Én nem értek egyet az, azzal, hogy Finország csodálatos példája volna a cianid technológia használatának, illetve hogy ezt tökéletes módon használnák. Más bányákban szintén voltak jelentős balesetek, nem cianid miatt, hanem amiatt, hogy a gátak szakadtak át. És így súlyos fémek kerültek a vízbe a finnek számára kiderült az, hogy a bányászat egy nagyon-nagyon kockázatos iparág. Végső megjegyzésem a következő. Potocsnik környezetedelmi biztos nagyon sokat beszélt pozitív példákról, ami a, hatékony, a forrás hatékonyságot illeti. Azt gondolom, hogyha ő tényleg komolyan venné a forrás hatékonyságot, akkor sokkal jobban ragaszkodna az elektronikus hulladék újra felhasználásához, például egy tonna használt telefon 50-szer több aranyat tartalmaz, mint a jelenlegi maradványákban ez felelhető. Tehát jó lenne, hogyha hatékonyabbak lennénk az elektronikus hulladék újrabegyűjtésében, ebben az esetben is lehet, hogy kevesebb bányára lenne szükség. Tehát én az úgynevezett városi bányászatot erősíteném a városi hulladék felhasználásával, hatékony felhasználásával, és nagyon örülnék anna, hogyha a bizottság és a biztos potocsnik sokkal konkrétabb lépéseket dolgoznának ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tökés kolléga parancsoljon. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Én egy romániai magyar vagyok, és mindkét nemzet oldaláról érdekelt vagyok ebben az ügyben. A tiszai szennyeződés Magyarországot sújtotta, de Romániából indult. Verespatak is hatással lenne románia környezetére és az egész tiszai vzgyűjtő területre a szomszédos országokra. azt mondhatom hogy ez egy közös regionális ügy kelet közép európában és éppen ezért teljes szolidaritást érzek mind a magyar kollégákkal mind azokkal a tzezrekkel akik romániában már közel egy hónapja tüntetnek én magam is részt vettem egyik tüntetésen kolozsváron ahol ezrével vonultak fel és többnyire fiatalok voltak a tüntetők akik a civil felelősség öntudatával védik a természetet. úgy érzem az európai bizottság képviselője megkerülte az alapkérdést. az alapkérdés az hogy ér e valamit a 80 valahány százalékkal elfogadott európai parlamenti állásfoglalás vagy nem mert akkor, akkor ne játsszuk a demokráciát rámutatott ban ki képviselő úr is hogy five hundred millió embert képviselünk akkor ha ennyire semmibe veszik a ö, legitim ö, döntésünket akkor mondják meg előre hogy ne fárasszuk magunkat de itt én nem annyira potocsnik biztos urat hibáztatom önmagában mert hát ő egy tagja a bizottságnak hanem bizonyos háttérérdekeket gyanítok az egész bizottság felelős ezért az egész bizottságnak kellene komolyabban vennie ezt az ügyet. a demokráciával romániában is baj van hát az, az tragikomikus, ami folyik augusztus óta Romániában azzal az alkotmányellenes törvényjavaslattal, az állami főméltóságok, Băsescu elnök, Ponta miniszterelnök, Crin Antonescu szenátuselnök dobigálják egymásra a felelősséget, és naponként sokkoló új hírek történnek az alkotmányt a kormány törvénytervezete nem veszi figyelembe pártharccá torzult az egész törvényjavaslat körüli cirkusz és olyan tömegmanipuláció folyik hát rovana plumb miniszter asszony two thousand and ten ben itt ült közöttünk ellene szavazott a, vagyis velünk szavazott ellene szavazott a ciánbányászatnak most pedig a másik oldalon találjuk és azt mondja potonik biztos úr idézte hogy románia lakosainak nagy többsége a bányanyitás mellett áll felhvom a figyelmet még egy nagyon fontos dologra kedves uraim és hölgyeim tudnivaló hogy terjed az euroszkepticizmus hogy európa válsága és hitele romlik a válsággal együtt a hitele romlik az európai uniónak. higgyék el hogy, hogy romániában is magyarországon is lefelé száll és ez, nincsenek egyedül ezek az országok lefelé száll vagy zuhan az európai unió hitele hogyha ezt az antidemokratikus ignoráns magatartást tovább folytatják. akkor még sok mindenről nem beszéltem görögországban itt voltak a múltkor egy közmeghallgatáson spanyolországból anna miranda szervezte ezt a közmeghallgatást civilek jöttek tiltakoztak az el camino útvonalán láttuk hogy mi mit okoz a bányászat ez a fajta kitermelés és akkor ne beszéljek ugye csernobilról fukushimáról és a többiekről. kérem a <clears throat> kollégákat hogy a eighty two os szavazataránynak megfelelően foglaljon állást a az envi bizottság és képviselje az európai bizottság felé a ma előadott aggályainkat és kéréseinket. Köszönjük szépen. <clears throat> Több új kolléga is van itt, de van olyan is, aki nagyon régen viszi a témát. Krista Klásznak adok szót. Köszönöm szépen újra eszünkbe jut a nagy baleset, és Verespatak ügyét annak idején én vittem a bányászati hulladék dosszié kapcsán. 2006-ban kezdődött az a folyamat. Azóta jártam is Verespatakon, és megígértük az ottaniaknak, hogy európai irányelvvel, a hulladékokról szóló irányelvvel fogjuk elérni azt, hogy Románia, mint Európai Uniós tagország, azt betartva megfelelő intézkedéseket hozzon. Emlékszem még az akkori megbeszélésekre. És ö, nagyon megdöbbent, hogy ezek után hogyan jöhet elő a bizottság azzal, hogy mivel nyersanyagokra van szükségünk, és aranyra van szükségünk, nincs szükségünk aranyra. Illetve mindenkinek van szüksége aranyra, de az ember olyan lény, hogy nem szerzi meg minden áron azt, amire szüksége van. Ö, ö, és ott hegyeket és falvakat kell elhordani ahhoz, hogy arany legyen, tehát az arany nincs ott, hanem csak nagyon sok erőfeszítés árán lehet ott, és nem tudjuk még, hogy hogyan lehet az ö, ö, látható károkat majd jóvá tenni. Nem lehet, hogy az arany akarása ö, oda vezessen, hogy elszennyezzük a vizeket, a talajvizet, a, a tájat tönkre tegyük. Az európai ö, irányelv teljesen világosan fogalmaz, tehát nem szabad környezeti károkat okozni, előre kell gondoskodni, gondolkodni a rekonstrukción, és tartalékokat kell képezni a rekonstrukció végreviteléhez. Elena Antonescu maga is rámutatott, hogy nagyon sok szempontú a kérdés, és a román kormány eladta ezt a területet ennek a kanadai cégnek már. De a kanadai cégnek is be kell tartani az európai szabályokat. Ezért eh, világos választ várok a bizottságtól a tekintetben, hogy ez a Rozia Montanai Verespataki projektum megfelele önök szerint az európai irányelvnek, amely a bányászati hulladékokról szól, és a bányászati irányelvnek, nagyon világos választ várok erre, mindenféle értelmezés nélkül, mert mi erre ígéretet kaptunk, hogy ez így lesz. Sógor úrnak adok szót utolsóként. Egyike vagyok azoknak, akik a biztos úrnak is levelet írt, és annak idején 2010-ben együtt szavaztuk meg a bányászati betiltást. Tudom, hogy ez tagállami hatáskör, de fukushima és japán nem az unió tagja és mégis érint bennünket hogy ott mi történt. én csak azon csodálkozom hogy a bizottság például a roma kérdésben is megvárta amg a franciaországi roma botrány kitörik és akkor volt hajlandó egy roma stratégiát esetleg finoman ráültetni a tagállamokra kisebbségi kérdésben minden zárkózik most megvárjuk amg majd megint egy pár millió köbméter lezúdul és egy csomó ember eh, élettere szennyezetté válik és csak utána fog a bizottság egyáltalán méltóztatni válaszolni a two thousand and ten es parlamenti szavazásra? köszönöm. Köszönöm szépen, és akkor a bizottság eh, kap még szót. Elhangzott számos kérdés panaszok is elhangzottak, szemrehányások. Most lehetőségük van mindezekre reagálni. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, eh, elnök úr. Talán a legalapvetőbb kérdés, Bánki úr kérdése, illetve Bajdi úr kérdése. A késlekedés az Európai Uniós foglalási indítványra visszatérve a bányászattal kapcsolatban, mi úgy érezzük, hogy nem történt késlekedés. A bizottság világosan elmondta a véleményét ebben a témában. Én ezt megpróbálom ma is itt összegezni. Potocsnék eh, biztos eh, erre korábban eh, kerített sort, illetve írásban is választ adott. A mi nézetünk világos, létezik egy irányelv, a hulladék irányelv, benyezeti hulladékokra vonatkozó irányelv, és ez nem egy régi irányelv. Egy olyan irányelvről van szó, amelyet döntési eljárás keretében a tanács és a parlament közösen fogadtak el és egy bizonyos típusú megközelítést választottak. Ez azt jelenti, hogy nagyon pontos feltételek kerültek rögzítésre, nagyon pontos kritériumok annak érdekében, hogy az a hulladék, bányászathulladék, amelyet eh, biztonságosan kezelnek az Európai Unióban, hogy ezekre nagyon pontos feltételek mm, vonatkozzanak ami például a hulladék tisztító berendezések kialakítását illet, és a többi létezik egy átfogó balesetmegelőzési stratégia is olyan esetben, amikor mérgező anyagok tárolására kerül sor. Vannak információs feltételek is olyan esetben, hogyha határokon átnyúló hatás várható, illetve részletes feltételeket dolgoztunk ki az átlátható információra, a tájékoztatása nézve is. Tehát nagyon szigorú záradékok kerültek kialakítása feltételek beleértve azt a kötelezettséget is, hogy pénzügyi garanciát kell kialakítani minden egyes bánya esetében, mielőtt elkezdhetik az ottani tevékenységet. Tehát ezt a társjogalkotó választotta, ezt a típusú megközelítést, Hát a választás részben az volt, hogy elfogadjuk a cianidot, mint bányászat technológiát, feltéve, hogy az összes említett feltétel teljesül. Éppen ezért az irányelv, amivel rendelkezünk, tartalmaz egy speciális kritériumot, speciális rendelkezést a cianid koncentrációjára vonatkozóan, hogyha társ jogalkotó úgy gondolta, hogy ez a technológia abszolút elfogadhatatlan, akkor a tiltást bele kellett volna venni a bányászati hulladékokra vonatkozó irányelvbe. Ami pedig a cianid koncentrációt, illetve a határértékeket a cianidnál, ezt a döntést szintén a társjogalkotó hozta, ezt a választást ők tették, egy olyan jogalkotási technikáról van szó, ami nem különleges. Itt a feltételek folyamatos érvényesítéséről van szó az irányelv értelmében. És az igaz, hogy a meglévő bányák esetében a koncentrációs maximálisan elfogadható határ 25 ppm. A meglévő bányáknál ez a koncentrációs határ 10 ppm lesz 2018 májusától kezdve. És az új bányák esetében, mint korábban elmondtam, ez a határérték már most 10 ppm. Hasszi asszony, Antoneszka asszony, Klász asszony kérdéseire reagálva a Verespataki projekttel kapcsolatban. Lehet, hogy valami olyasmit mondok, amit önök már ismernek. Az engedélyezési kompetencia a bányászati műveknél az adott nemzeti hatóságok kezében van, tehát ők végzik az engedélyezést. A bizottság csak ellenőrizni tudja azt, hogy a rögzített feltételek eget tesznek-e ezek a bányák. És pontosan ezt tesszük most is. Kértünk információt, információt a román hatóságoktól, a projektet még nem engedélyezték, de már most gyűjtünk információt, pontosan azért, hogy utána járhassunk annak, hogy azok a feltételek teljesülnek-e, amelyeket a hulladék irányelv rögzít, illetve más típusú rendelkezések rögzítenek. Tehát ezt a kérést eljutottuk a román kormánynak, még nem kaptunk választ a kérdéseinkre, tehát attól tartok, hogy a dolgok jelenlegi szakaszában nem tudok végleges felmérést adni arról, hogy ez a projekt megfelele a kritériumoknak. Ami a mm, legjobb hozzáférhető technológiákat illeti. Előadásában említettem, hogy létezik egy tanulmányunk, és ezt a tanulmányt szívesen megosztom önökkel, elküldöm a linket, vagy itt hagyok egy példányt. Azt gondolom, hogy ez a tanulmány hozzáférhető a weboldalunkon is. És azt gondolom, hogy ezt is megemlítettem, hogy ez a tanulmány, amely 2010-ben készült, a következőket jelzi. Egyrészt, ami az alternatív megoldásokat illeti a cianidos aranybányászati technológiákkal szemben nem elérhetőek, illetve lehet, hogy az alternatívák még rosszabb megoldást jelenthetnek akár környezeti szempontból. Azt gondolom, hogy ezzel talán az összes kérdésre válaszoltam, vagy ha legalábbis nem az összes kérdésre, de talán a legtöbb felvetésre reagáltam. Köszönöm szépen! És biztosítani fogjuk azt, hogy a szakbiztosság tagjai kapjanak egy példányt erről, ebből a tanulmányból. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak ezzel, a vitának vége, és minden jót kívánok a kollégáknak ma este, holnap 10 órakor találkozunk újra itt. Akik pedig koordinátorok, azok már 9-kor legyenek jelen, de egyébként hivatalosan 10-kor kezdünk holnap Sprenger úrral. Az... Utána pedig biztos úr a vendégünk egy érdekes vita keretében. Azt hiszem érdekes ez a program holnap. Kellemes estét!